Okay. Jó napot! Nagyon-nagyon sajnálom, hogy csúsztunk. Korábban is kezdhettünk volna. Ha jobban átláttam volna a helyzetet, tudnék, nem láttam át, hogy ketté szakadt az ülés, három órás és három harmincas kezdéssel. Most viszont elkezdjük az ülést végre, ez a hivatalos Nőjogi Bizottsági Ülés, egy közös meghallgatást szervezünk a LIBE szakbizottsággal mindjárt, elkezdődik az, a LIBE elnöke is csatlakozik akkor majd hozzánk, ám először is tizenkettes napirendi ponttal kezdjük, a roma társadalmi integrációra irányuló nemzeti stratégiák európai keretrendszere és annak nemi vonatkozásai a címe. Járók hogy adom meg a szót, parancsoljon. Thank you very much, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, ez már a második alkalom, hogy erről a jelentésről szót ejtünk. Az első alkalom akkor volt, amikor az Európa, ez most az első alkalom, hogy az Európai Parlamentnek lehetősége nyílik arra, hogy megvizsgálja a tagállamok által elvégzett munkát, amikor a tanács az európai, a Magyar Európai Uniós Elnökség alatt a roma keretrendszert elindította. 10 millió a az európai szegények nagy része 10 millió ember roma származású vidéki és városi gettókban élnek. Az elmúlt néhány évben pedig a helyzet minden szempontból romlott ezeken a területeken, nagyon kevés előrelépés történt. Ezért tehát az Európai Parlament nagyon komolyan gondolja, hogy folyamatosan igyekszik támogatni az Európai Bizottságot, a tagállamokat abban, hogy eredményesen végrehajtsák a cselekvési tervet, és az ne csupán üres szavakat tartalmazzon, ötleteket, pénzköltési ötleteket, ami az elmúlt húsz évben már megtörtént, és nagyon-nagyon kevés eredménnyel járt. Hogyha először tehát megnézzük a nemzeti cselekvési terveket, a végrehajtásokat, ugyanis nagyon rövid időszakról van szó, és nyilván a szegénység csökkentését nem remélhetjük néhány év leforgás alatt. Minden esetre úgy gondoljuk, hogy a teljesítmény egyelőre nagyon alacsony. És miért döntöttem úgy, hogy a nemi aspektusokat megvizsgálom, illetve a gyermekjogi aspektusokat? Nos, azért, mert úgy gondoltam, hogyha a legkiszolgáltatottabb szegmensét nézzük meg ennek a 40 milliós lakosságnak a roma nőket, roma gyermekeket, illetve azokat a nem roma személyeket, akik ezekben a szegregált gettókban élnek, egy nagyon széles körű képet tudunk mutatni a tagállamoknak arra vonatkozóan, hogy mely politikákat terveztek meg jól, illetve amelyeknek jó a költségvetésük, a finanszírozások, ahol a monitoringot nagyon jól dolgozták ki, és ahol sikerül bevonni a romákat is a program végrehajtásába. Ezért tehát nagyon sok szervezetet felkértünk arra, hogy kutatásokat végezzenek. A kutatást illetően hadd mondjam el, hogy az az EFEREZK hozzájárulása ezzel kapcsolatban nagyon hasznos volt. A munkadokumentumban azt láthatják, hogy az első részben általánosságban beszélünk a keretrendszerről, a második részben a roma nők helyzetéről beszéltünk, ezért az FRA-tól szükségünk volt ezekre az adatokra. És az egyik nagyon fontos megállapítás az volt, hogy a roma családoknál, ahol négy vagy öt gyerek van, rendkívül magas a szegénység kockázata, és ott, ahol egyszülős a családmodell, a szegénység kockázata nem annyira egyértelmű, mint gondoltuk. Egyértelműen azt mutatták az eredmények, hogy az idős roma asszonyok ezeken a, ezeken a területeken a legkiszolgáltatottabbak, és világosan alátámasztották számokkal, hogy azok a, a, az inaktív romák nagy része nő, az analfabetizmus sokkal magasabb körükben, tinédzserkori, illetve nem tervezett terhesség sokkal nagyobb arányban fordul elő, és a gazdasági válság következtében akár a három-négy évvel ezelőttihez képest is rosszabb adat a helyzet. Az emberkereskedelem, prostitúció, erőszak, illetve a kizsákmányolás más formáinak veszélye is szerepelni fog a jelentésben. Konkrét ajánlásokat fogok megfogalmazni a, nem, még a gender mainstreaming kapcsolatban, amikor a hatásvizsgálatok végzésére kerül szó, illetve a nőjogi szervezetek bevonására, gyermekszegénység csökkentése esetében sokkal célzottabb lépésre van szükség, illetve értékelni fogom a családok helyzetét, a tinédzser vagy nagyon fiatal anyák helyzetét, a gyermekellátó rendszert, munkaerőpiaci integrációt, ami a leginkább hiányos pont, nincsenek gyárak, illetve nem támogatják a gyárakat, a kis és középvállalkozásokat, hogy, hogy felvehessenek roma személyeket. Ez egy óriási probléma, és a közvetett, illetve közvetlen diszkrimináció azok a területek, amelyekről vitázni kívánunk annak érdekében, hogy a bizottság megértse, hogy milyen üzenetet kívánunk küldeni a tagállamoknak. Ezért tehát szeretném megköszönni Bauer Edith véleményét, amelyet az Ekon bizottságban készített, mert annyira világosan kimondja a fő problémát, a munka és a képzés hiányát, illetve, hogy a munka elérhetővé váljon, hogyha valaki egy nagy családból kikerül. Itt szeretném akkor befejezni. Köszönöm a hozzájárulásokat a kollégák részéről, illetve a civil szervezetek részéről. Nagyon köszönöm. Thank you very much. Open... Köszönjük szépen. Most megnyitjuk az eszmecserét. Krevetti asszony. Uh, <clears throat> mulțumesc, domnule președinte. În uh, această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 Néhány rövid észrevétel. A foglalkoztatási szakbizottságban éppen ma beszéltünk a, erre a jelentésre vonatkozó véleményt, és ami a foglalkoztatási szakbizottságot illeti, illetve az ő felelősségi köreiket, rámutattunk arra, hogy mennyire fontos a munka kérdése. Úgy érezzük, hogy szükség van megkülönböztetni nagyon egyért, egyértelműen a foglalkoztathatóság között, illetve a diszkriminációk között. Úgy gondoljuk, hogy a jelenségek kapcsolódnak egymáshoz, de egyértelműen le kell szögeznünk, hogy mi az, hogy valaki munkáltatható, alkalmaztatható. Hiszen jelentős méreteket ölt a roma nők körében az analfabetizmus, és mindösszesen 24 százalék az alkalmaz, tehát a roma nők körében mindösszesen 24 százalékot tesz ki az alkalmazottak száma. A munkaerő piacán ez egy rendkívüli nagy kihívás, mert ugye először meg kell vizsgálnunk a munkára foghatóság kérdését. Nagy számú alul képzett ember van, akiknek az európai munkaerőpiacon soha nem lesz megfelelő munkahelye. Tehát hogyan lehet a roma nőket ö, fejebb emelni? Hogyan lehetne a szakismereteiket magasabb szintre emelni? Ez visszautal az oktatásra, a képzés vonatkozásaira, és egy szociális rendszerről is beszélnünk kell. Különféle rendszerek léteznek, de ezekbe valahol erős ösztönzőket kellene beépíteni, amelyek a munkavállalás irányában hatnak, a nagy családokat ösztönözni kellene arra, hogy vállaljanak munkát, hiszen a, a roma nők között a gazdasági függetlenség igen alacsony szinten van. Nagyon egyértelműen meg kell mondanunk, hogy ezeket a feladatokat még nem hajtották végre, és a kihívások rendkívül komolyak. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Akkor most a bizottság képviselőjének adom meg a szót. Nikolaus asszonynak. Thank you. Just... Köszönöm. Papa Pullu a nevem. De egyszer Lilának szólíthatnak, és akkor egyszerűbb a helyzet. Először is azt akarom elmondani, hogy a bizottság üdvözli Lévia kezdeményezését. Nincs kérdés a felől, hogy a a bizottság jól tudja, hogy mennyire kiszolgáltottak a nők, a roma nők, és a nők és férfiak közötti egyen súly hiány, illetve a romák és a szélesebb körű társadalom viszonyrendszere közötti értékelés nagyon fontos. Nem akarok utalni most részteiben a statisztikákra, amelyek rendelkezésre állnak, ez a ö, felmérés, kérdéves felmérés eredménye a meghallgatás során bemutatjuk majd ennek az eredményeit, ennek a felmérésnek az eredményeit. Annyira szorítkoznék most, hogy érzékeljük, milyen hatalmas kihívás ez a oktatás, a politika és az egészségügy tekintetében. Többszörös diszkriminációnak kitéve a romanők, és ezt, erre fel kell hívjuk a figyelmet a jelentésünkben. Ugyanakkor azt is be kell lássuk, hogy az Európai Uniós keresztratégia csak marginális szinten foglalkozik a kérdéssel, nem koncentrál a nőjogi helyzetre. Ugyanakkor a többszörös diszkrimináció tekintetében kiemeljük a nők helyzetét, és van egy javaslat tanácsi ajánlás kidolgozására, amelyben külön fejezet foglalkozik, azt hiszem az 3.5-ös fejezet, amely a roma nők és gyermekek helyzetéről foglalkozik. E munka menetében is várjuk a, a végső jelentést, és köszönöm Járók Oliviának, aki nagyon komolyan támogatta és nagyon barátja a Roma Koordinációs Egységnek az Európa Bizottságon belül, és köszönöm az együttműködést. Elnök, köszönöm szépen. Most szeretném járókkal szönnek megadni a szót, hogy válaszolhasson. Thank you very much. I won't speak. Köszönöm szépen, nem fogok sokáig beszélni, hanem annyit szerettem volna csak elmondani, hogy azon túl, hogy miért akartunk a legszegényebbekkel foglalkozni a 40 milliós európai csoportból, ezért választottuk a női aspektust, és azért is tettük ezt, mert ez az egyik olyan kérdés, ami gyakorlatilag az összes nemzeti stratégiából hiányzik. Ez én eléggé megdöbbentőnek tartom. Ugyanis teljesen tisztában vagyunk a kutatás megállapításaival, tehát, hogy a nők a válság jelenlegi időszakában ezekben a roma közösségekben a külső világgal nagyon kevés kapcsolatuk van, és nagyon örömmel olvastuk, hogy az FRA új aspektusokra is rámutatott, és mi magunk is azért gond, azt gondoltuk, hogy ez a leginkább kiszolgáltatottabb réteg, ugyanakkor viszont azt kellett tapasztalnunk, hogy például az egészségügyi szolgáltatásokhoz, ellátáshoz való hozzáférésben a roma férfiak sokkal nehezebb helyzetben vannak. A szegénység ördögi körét, a szegénység öröklődését szeretnénk megszakítani, ezzel is foglalkozunk a jelentésben, és az egyik legvitatottabb, legellentmondásosabb üzenete, illetve vitatottabb üzenete ennek a jelentésnek az az, hogy ha nem ismerjük el, hogy nagy családjuk van a roma asszonyoknak, sok gyereket kell felnevelniük, ugyanakkor viszont a legtöbb tagállamban ezért semmilyen jövedelem nem illeti meg őket, semmilyen juttatás. És ez pedig annyira sokszínű, sokféle helyzetet teremt Európa szerte, hogy nagyon nehéz a roma nők számára, hogy a szerepüket betöltsék. Ez a kutatás antropológiai szempontból megállapította, hogy nekik van a legnagyobb hatásuk a gyermekek fejlődésére településeken. Ezért döntöttünk úgy, hogy a jelentésben a roma nőkre, a roma gyermekekre összpontosítunk, és természetesen feltárjuk azokat a nehézségeket is, amelyek annak ellenére megvannak, hogy van roma cselekvési terv és ahhoz kapcsolódó költségvetés. Köszönöm. Very much. Köszönöm szépen, Lívia, mondja az elnök. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy a FEM bizottság nagyon szerencsés, hogy ilyen kitűnő jelentéstevő foglalkozik ezzel a témával. Nagy érdeklődéssel várjuk a jelentés eredményét, sok sikert kívánunk Járók asszonynak, és köszönjük szépen előre is. I will now read out the, the, the... Nézzük akkor most az ütemtervet és a határidőket a módosítók szempontjából. Szeptember 24-e déli 12 óra, tehát eddig terjeszthetik be a módosító indítványokat. A FEM erről a jelentésről október 14-én szavazunk, és valószínűleg a novemberi plenárison kerül majd megtárgyalásra, de ezt majd, ez még megerősítésre vár. Akkor ezt a napi rendi pontot egy kicsit kipipáljuk, félretesszük, és két perc múlva kezdjük az együttes meghallgatást.